prevede come... Eh, Nézzük a napirend tervezetünket, az első napirendi pontunk a Csicseszter jelentés elfogadása, illetve ez a hatos napirendi pont. Aztán az Aukon, Aukon jelentés, aztán eszmecsere az olaszországi tényfeltáró látogatásról. Ugye ez hulladék témában történik. Aztán géntechnológiával módosított petíciók, illetve az olaszországi iskolával kapcsolatos probléma, amit még be kell beszélnünk. Hogyha ezzel kapcsolatban nincsen semmiféle ellenvetés, akkor kérem a kollégákat, hogy fogadjuk el a napirend tervezetet. Valéza. Valéza kolléga. E, ja chciałem zwrócić uwagę na petycję w punkcie B. Köszönöm szépen, elnök asszony. Felhívnám a figyelmet a 18-as petícióra, a B részre. Én szeretném, hogyha nyitva hagynánk ezt a petíciót, ezt már jeleztem a titkárság felé. Úgy érzem, hogy a vitát nem merítettük még ki ebben a pontban, és azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban még van munkánk, tehát ez a B részben a 18-as számú petíció. L'onorevole Sinclair. Sinclair képviselő. Um, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, mondja az elnök. Hát elvileg 15 óra 45-kor kellett volna kezdenünk, és 30 perccel később kezdjük mégis ezt az ülést. Nekem 4 óra 15-kor van találkozom egy olyan polgárral, aki 600 mérföldet úzal utazott csak azért, hogy velem találkozzon, miért késrekedett az ülés, és miért nem kaptunk magyarázatot erre. Ragione, kollega Sinclair. Kedves Sinclair kolléga, elnézést, nem kértem elnézést azért, hogy későn kezdtük az ülést, a korábbi koordinátori ülés elhúzódott komoly vita alakult ki néhány ponttal kapcsolatban, koordinátorok ülése, és éppen ezért került sor erre az előre nem látott késleked, késlekedésre. Elnézést kérek, és kérem Sinclair kollégát, hogy a szavazással kapcsolatban ne változtassuk meg a napi rendet. Tessék, Sinclair kolléga. Um, can, it, can it be minuted? I'm unable to vote, but wish to do so betetnénk a jegyzőkönyvbe, hogy én szerettem volna szavazni, de nem fogok tudni azért, mert találkozom a 4 óra 15-kor egy polgárral, mint említettem korábban. Onorevole Sinclair, sicuramente a verbale la seduta è ripresa, registrata. Igen, a jegyzőkönyvbe mindezt eh, belefoglaljuk, és elnézést kérek a kellemetlenségért. Quindi eh, c'è la considerazione sull'ordine del giorno. Jó, akkor Valéza, Valéza kolléga elmondta a véleményét a napi rendel kapcsolatban. Egyéb ellenvetés, vagy tekinthetjük úgy, hogy elfogadott a napi rendtervezet. Ezzel elfogadtuk a napirend tervezetet. Kettes napirendi pont. Az elnök közleményei. Ezzel kapcsolatban megkapta mindenki a kiosztott anyagot, hogyha lenne észrevételük esetleg. Volt itt egy kis változtatás, de aztán visszavonták. Egyébként pedig nem hiszem, hogy lennének komoly problémák. Minden a minden korábbi ülésen már megvitatott kérdés, amit megjelenik. Elnézést, nem láttam. David Law mi ricordava che eh, abbiamo... A kollégám emlékeztetett rá, hogy Mátó kolléga látogatói itt foglalnak helyet, a Kanári-szigetekről érkezett a látogatói csoport. Üdvözlöm Önöket! Folytassuk tehát a napi rend szerint az ülést. Mi történt a koordinátorok ülésén, milyen határozatok születtek? A koordinátorok ülésén első napi rendi pont 2013-as ütemterv, a javasolt, napi, javasolt tervezetet elfogadtuk egy módosítással. A Görögországban tervezett missziót elhalasztottuk a május 1 hétre. De hát ez egy eléggé különleges hét, úgyhogy, val, úgyhogy a titkárság keres egy másik megoldást. Aztán a kollégák azt is elmondták, hogy nagyon fontos lenne a lengyeli, de a lengyeli látogatást újra szervezni, hiszen ezt elhalasztottuk néhány hónappal ezelőtt, nem értek rá, akkor a delegáció tagjai, tehát a képviselők nem tudtak elmenni, a titkárság ezt is megpróbálja elintézni. Vertman kollégának volt egy kérése, illetve egy kérdése, azzal kapcsolatban, hogy a Leide Kostas munkacsoport hova jutott, illetve javasolt egy újabb spanyolországi missziót, küldetést, hogy találkozhassunk, a, találkozhassanak a képviselők a spanyol hatósággal. Tehát ez ügyben is megprób- ennek a, ennek a ö, kérdésnek is megpróbálunk eleget tenni, hogy megkapjuk az engedélyt az elnökök értekezletétől. Szeretném azt is bejelenteni, hogy 5 órakor lesz a fogyatékkal élő személyek fóruma. A petíciós bizottság rendezi ezt. Én nekem is fel kell ott lépnem, és szeretném meghívni a kollégákat, hogy vegyenek részt ebben. ami a február 19-i eseményt, az állampolgársággal kapcsolatos meghallgatást illeti. Szeretném azt bejelenteni, hogy a Juri Bizottság kérte, hogy vehessen részt a szervezésben. A koordinátorok ebbe beleegyeztek, tehát nem csupán a Libe fog részt venni ennek az eseménynek a megszervezésében, hanem a Juri szakbizottság is. Abban is egyetértettek a koordinátorok, hogy a plenárisra kerüljön az ILVA petíció alapján egy acéliparról szóló jelentés, de a koordinátorok abban nem tudtak megegyezni, hogy sikerül-e kompromisszumot kötni ezzel kapcsolatban. Kérdés, hogy pontosan melyik Strasburgi plenáris héten kerülhet ez napirendre. A néppárt azt úgy véli, hogy egy tényfeltáró, vagy úgy azt kéri, hogy egy tényfeltáró missziót indítsunk, erről nem döntöttünk, majd egy legközelebb alkalommal tesszük ezt meg, illetve a a meghallgatások rendezésével kapcsolatban, illetve az állampolgári kezdeményezésekkel kapcsolatban a koordinátorok úgy döntöttek, hogy írásban készítenek, egy írásos dokumentumot készítenek majd, és ezt az Európai Parlament bürójáig is eljutatjuk. Egyéb határozatok nem születtek a koordinátorok ülésén, és ezzel kapcsolatban nincs semmiféle észrevétel, akkor elfogadottnak tekintjük ezen határozatokat. Passo quindi al punto successivo. Következő napi rendi pontunk. È la contestata, mi dispiace, votazione. Az a bizonyos szavazás, ami már az előbb is szóba került a Chichester jelentésről. Collega Chichester chiede la parola. Chichester úr Kíván szólni? Uh, Madam Chairman, uh... Elnök asszony, én szívesen áttérek a szavazásra. Grazie, kollega Köszönöm szépen, Csicseszter úr. Akkor megnyitjuk a szavazást. Szavazásra bocsátom az egyes módosítót, Bostináró féle mellette kiva, ellene ki elfogadtuk. Il compromesso al para... A kettes bekezdés kompromisszuma mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 2 per 2-es módosító Bosztináró féle, ez okafogyottá vált, mert elfogadtuk a kompromisszumot. Tehát nem kell róla szavazni. Dicasi per l'emendamento 3 hármas módosítóra, ugyanez vonatkozik a négyesre és az ötösre is. Ezek mind okafogyottá váltak, mert elfogadtuk a kompromisszumot. Hatos módosító hármas bekezdésben, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Hetes, mellette, ellene, We can check the vote with the machine. Ellenőrizzük, gépi szavazás következik. Sorry, David. Okay, vote's closed. Vote on uh, amendment 7. Hetes módosítóról szavazzunk a harmadik bekezdésre. Bosztináru féle módosító.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 Okay, we open the vote. Tehát akkor most megnyitjuk a szavazást, Bostinár úr. Készen áll? okay. Bavani. It's okay. anyone? No, there's one We can close the vote. Akkor lezárjuk a szavazást. elutasítottuk a módosítás 8-as módosító, a 4-es bekezdésben Bostináról szerzője mellette ki van ellene tartózkodok, elutasítottuk. 9-es módosító a 4-es bekezdésben Belié kollégától mellette ki van ellene tartózkodók, elutasítottuk. 4-es bekezdés, 10-es módosító Dátia szerző mellette ki van? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk, de ellenőrizzük. Apriamo il voto sull'emendamento 10 al paragrafo a tízes módosítóról szavazunk a négyes bekezdésben gépi úton. Chiuso il voto. Lezárom a szavazást. 10 a favore, 4 contrari. Tizen szavaztak mellette, négy ellenszavazat elfogadtuk. 11-es módosító a 4-es bekezdésben Valizá szerzője mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös módosító okafogyottá vált hármas módosítóról szavazunk, mellette ki van, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Oka fogyottá válnak a 16-os, 17-es, 18-as módosítók. 19-es módosítóról szavazunk, a 6A bekezdéshez. Kolaszka Bobicka beterjesztő mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 21-es módosító belié féle mellette. Elnézés, ez oklafogyottá válik a 21-es és a 22-es. Fold. 21-es okafogyottá vált. Have to vote 22. 22-esről szavazni kell. 22. È favorevole. Mellette ki van, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 23-as, 8-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 24-es okafogyottá vált, 25-ös 9-es bekezdés mellette ki van, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Záró szavazás a véleményről, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Csicseszter úr, Csevrágy. Elnök asszony. Egy másik szakbizottságból jövök, és ahhoz vagyok ott hozzászokva, hogy a végszavazás elektronikus legyen. Elnök, rendben van, szavazunk elektronikusan, tehát a végszavazást, megnyitom a végszavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 13-an mellette, ketten tartózkodtak, senki se szavazott ellene. Gratulálunk Csicseszter kollégának is, minden jót! Megint Csicseszter kollega, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök köszönöm köszönöm kollégák. Ki mondaná azt, hogy a 13 egy szerencsétlen szám? Köszönöm. Chiusa la sessione di voto, passiamo. Ezen a szavazás végére értünk. Következő pontunk, hetes jelentés az Európai Ombudsman, az Európai Bizottság elleni panaszt érintő vizsgálatáról szóló különjelentéséről, A téma a Bécsi repülőtér kibévítésével kapcsolatos. Augen asszony az előadó. Tessék! Csak nagyon röviden azt gondolom, hogy mélyreható vitát folytatnunk erről a kérdésről. És azt gondolom, hogy nincs értelme meg, megismételni ezt a vitát, minden nyelvre lefordították ezt a vitát, Köszönöm a kollégáknak a munkáját, nagyszerű együttműködésben volt részünk, és teljesen világos, hogy nem Bécs ellenében akarunk érvelni, hanem a bizottság és az ombudsman konfliktusával álltunk szemben, és ez is megoldódott, mégpedig egy olyan módon, hogy senki nem ellenezheti ezt a megoldást békében, nyugalomban. December 12-én kell, így kell benyújtani módosítókat, és január 21-én lesz a szavazás. Köszönöm Ókán képviselő, Bosztináró képviselő. Köszönöm, elnök asszony, megerősíthetem, hogy ebben az ügyben, ebben a konkrét ügyben Margaret Óken kollégánk egy igazi béke csinálóként lépett fel, és nagyon nagy politikai támogatást élvez ezek tervezet. Gratulálni szeretnék Margaretnek a munkához, amelyel a mi szakbizottságunkat is jobban megjelenítette, és megmutattuk az Európai Bizottságnak, hogy így, ilyen módon nem léphetnek fel az intézményközi kapcsolatokban, akár a tagállamok irányában, akár az Európai Ombudsman irányában. Jó eredményt értünk el, és megerősíti az intézménye szerepünket, mint az állampolgárok petíciónak védeit. Köszönöm szépen, jár képviselő! Margaret, talán érdemes volna felvenned a fülest. Az árnyék jelentős tevünk Becker ma nincs itt, és ő nyomatékkal meg szeretné köszönni a kitűnő együttműködést. Ezért mondtam, hogy vedd fel, vedd fel a fejhallgatót, hiszen úgy tűnik, hogy még a mi frakciónkkal is kitűnően együtt lehet működni, ha olyan a jelentéstevő. Tehát Becker kollega nyomatékkal köszöni a jó együttműködést, és ugyanakkor azt gondolja, hogy az európai jog nem sérül ebben az ügyben. Ezen felül egy-két javaslatot is elkészített, módosító javaslatokat, de az idő rövidségére való tekintettel írásban nyújtom azt majd be. Egyébként ezeket a javaslatokat Óken kollégánkkal is egyeztettük. Különösen örülök annak, hogy a petíciós bizottságnak egy csillagórája jött el, egy különleges pillanata. Számodra is persze nagyszerű, megkülönböztetett kiváló pillanat ez, de persze a szakbizottság számára is, hiszen a szakbizottság tudomásul veszi az ombudsman panaszát, értékeli a helyzetet, és nagyon fontosnak tartom, javító javaslatokkal él az eljárás tekintetében. Ez a mi feladatunk, hogy ne csak meghatározok, hogyha valami balul sült el, vagy esetleg szuboptimálisan került megrendezésre, hanem hogy olyan módosító, javító felvetésekkel éljünk, amelyekkel az eljárásokat javíthatjuk. Valóban frakciókon átnyúló módon ez a petíciós bizottság szerepe és értelme, és még egyszer tolmacsolom Becker kollégám köszöneteit. Köszönöm szépen, Vertman asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. És becsatlakozhatok a köszönők kórusába. Óken asszony valóban bebizonyított, hogy nagyszerű munkát végzett, kitűnő együttműködés végzett, tehát én magam is meg szeretném köszönni a nagyszerű munkát, melyet végzett. Köszönöm. Azaz, ezentúl mindig csak bízzátok rám. Meg lesz oldva. Nagy öröm, hogy ekkor az összhang itt a, szak, a, fra, a szakbizottságon belül, más hozzászólás nincs, és ahogy Auken azt, hogy már ezt bejelentette, december 12-ig lehet benyújtani a módosításokat, január 21-én, 22-én kéne ezt elfogadnunk, és aztán a plenáris ülés elé márciusban kerül. Következő pontunk, tényfeltáráló látogatás, az Oroszországi tényfeltáráló látogatásról szóló jelentés. Első eszmecserére kerül most sor. Merkis kollégának adom meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem először jártunk Olaszországban, tény feltárni a hulladékkezelés kérdésében, illetve az erre vonatkozó petíciók tekintetében. Utazásunk Olaszországban azért volt szükséges, mert a petíciók benyújtói további aggájaikat hangoztatták nem csak Kampánia régióban, amelyet már két évvel ezelőtt meglátogattunk, hanem Láció régióban is. Ugyanakkor <clears throat> vannak más régiókat érintő petíciók, ezeket a régiókat nem látogattuk meg, bár lehet, hogy ezekben is a politikai hatóságok nem felelnek meg a rájuk háruló hulladékkezelési előírásoknak. 2010 áprilisában jártunk Olaszországban, és az akkori jelentésünket voltak éppen nagy részben copy a mostani jelentésünkbe, sőt, ezt meg is tettük. Egy héttel a látogatás előtt arról tájékoztattak bennünket, hogy az Európai Bizottság ismét az Európai Bíróság elé idézi az olasz hatóságokat, hiszen az Európai <clears throat> Bíróság 2007-es ítéleteit sem Eh, juttatták érvényre, és ilyen módon a hulladék lerakókra vonatkozó Európai Uniós jogszabályokat továbbra sem ültetik át. 255 eh, olyan eh, nyitott hulladék deponia működik Olaszországban, ahol még veszélyes hulladékot is tárolnak, tehát nagyon aggasztó helyzet. Ezt a kérdést, ezt a problémát megvitattuk az olasz környezetvédelmi miniszterrel is teljesen világos, hogy öt nagyon fontos kérdés merül föl. Az Európai Bizottsággal közösen felfigyeltünk arra, hogy Olaszországban nem vezettek be hatékony monitoring vagy nyomon követő rendszert annak érdekében, hogy megakadályozzák az illegális lerakóhelyek létrehozását. Egy endemikus, rendszerszerű hiba rejlik a hulladékkezelés rendszerében Olaszországban és ez a rendszerhiba súlyos kihatással van az olasz lakosság egészségére, azokére, akik közel laknak a nagy hulladék kezelő és lerakó telepekhez, illetve művekhez. Az olasz politikai rendszer úgy tűnik, hogy nem képes megoldani ezt a problémát, és olyan döntéseket hozni, amelyekkel a EU hulladék akiát vívmányait alkalmaznak. Ezen felül a felelősség, a döntésekért való felelősség eh, <clears throat> rendszeresen eléggé átlátható. A szisztemikus hiba oda vezetett, hogy vész jogszabályokat hoztak, és speciális prefektusokat, illetve biztosokat neveztek ki, akiknek mandátumok kizárólag abban állt, hogy oldják meg a hulladék vészhelyzetet, a hulladék krízist, Nápolyban és Rómában, és másút is. De teljesen világos mára már, hogy ezek a kinevezések, illetve a mandátumok maguk nem felelnek meg az Európai Unió idevágó jogszabályainak. Ezek a döntések úgy kényszerítik a helyi és a regionális lakosságra, hogy velük konzultálnának. A nemzeti, tehát a központi kormány tisztában van a hiányosságokkal, és elkötelezett, hogy átalakítsa a politikai struktúrát úgy, hogy az általam felvetett alapvető jelentőségű hiányosságokat orvosolja. Mit láttunk? Azt láttuk, hogy a strukturális hiányok, hiányosságok helyzetbe hozták a szervezet bűnözést, és ők a hulladékkezelés elé egész rendszerét infiltrálták, pozíciókat szereztek benne. Az olasz parlamentben van egy speciális adhok bizottság, amely a szervezett bűnözés és a hulladékkezelés és a hulladékkal kapcsolatos bűncselekmények kapcsolatával foglalkozik, sőt, ha jól tudom, ezen a héten még pedig szerdán látogatja meg az Európai Parlamentet, ez az olasz, az olasz parlament alsóházának a bizottsága. Egy további probléma abban rejlik, és persze ez a helyzet súlyosbodik a közkéz elszegényedése során, tehát a probléma abban rejlik, hogy nem áll rendelkezésére elég pénzforrás a problémák megoldására illetve már az eredeti finanszírozási ellátmány sem elegendő a problémák kezelésére. Olaszországnak biztosítania kell, hogy a hulladék hierarchiát is tiszteletben tartják. Először is ugye megkerülik, elkerülik a hulladok keletkezését, és jelentős mértékben redukálják a mennyiségét, utána jön a szelekció, utána az újrahasznosítás, utána pedig az újrafeldolgozás, de általában már a megfelelő hulladék szelekció sem történik meg Olaszországban. Az olasz hatóságok hosszú éveken keresztül nem fordítottak elég pénzt eh, és elég figyelmet e probléma megoldására. Inkább a rövid távú megoldásokat eh, preferálták, és a legolcsóbb megoldásokat, amelyek persze hosszú távú terheket róttak az eh, helyi közösségekre, és veszélyeztetik az ő egészségüket is. Azt kérjük jelentésünkben, hogy nagyobb nyomatékkel feleljenek meg az EU idevágó jogszabályainak, és a hulladék hierarchiát és a hulladék kezelést ezeknek megfelelően hajtsák végre. Azt láttuk, hogy sok városban, például Nápolyban felhorgott az tudatosság. A hulladék kezelés helyes módja iránti tudatosság. Mi több, egy olyan hulladékkezelési terv vázlatába is betekinthettünk, amely minden szempontból igyekszik megfelelni az Európai Unió közösségi jogszabályainak. Nagyon fájdalmas tapasztalat volt az is, hogy hiányzik a kommunikáció az egyes közösségek, érintett közösségek és a hatóságok között. És teljes egészében hiányzik a konstruktív párbeszéd is. 2010 áprilisi látogatásunkkor tanúi voltunk ennek a hiányosságoknak, és ez most sem változott. Jelesül az, hogy a hatóságok nem igen tartják tiszteletben az érintett közösségeket, de gyakran a közösségek sem tisztelik a politikusaikat, és ebből gyakran konfrontáció jön létre. Úgy hiszem, és ebben mindenki egyetért, hogy eljött az ideje annak, hogy a petíciók benyújtóit és a helyi közösségeket meghallgassák, és megfelelőképpen kezeljék a véleményüket, hiszen a helyi közösségek jelentősen hozzájárulhatnak a döntések meghozatalához. az hatóságok egyedül a közösségek feje fölött nem dönthetnek. A konkrét program szerepel a jelentésben, ezt nem akarom most részletezni, elolvashatják, hogy kivel találkoztunk, mit láttunk. Több kiló anyaggal tértünk vissza, nézzék meg! 7 kiló nyilván ebben az iratrendezőben, és még ebből kint van több is. Fényképek vannak bennem. Illegális hulladéklerakókról, kezeletlen hulladékról, filmeket és DVD-ket készítettünk, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy teherautónyi információval és dokumentációval tértünk vissza, és a hatóságok és a petíciók benyújtóinak segítségével gyűjtöttük ezt össze, és ezeket fel is akarjuk használni. Annyit kell tudni, hogy a delegációnak két hivatalos tagja volt, de nem voltunk egyedül, hiszen az Európai Parlament olasz tagjai kísértek bennünket, és nagyon jelentősen hozzájárultak a tényfeltáró biz, ö, utazás ö, sikeréhez, megerősítve ugyanakkor a politikába és a hatóságokba vetett hitet, és kísérletet téve arra, hogy kapcsolatot teremtsenek a közösségek és a politika között. Végül, de nem utolsó sorban az olasz polgárok jelenlétét szeretném kiemelni. Gyakran nagy tömegekben gyűltek össze, és ezek az emberek nagyon elkötelezettek voltak, tisztában voltak az érdekeikkel, a problémáikkal, és hangot is adtak gondolataiknak. Ezen felül ki kell emelnem a petíciók benyújtóinak fontos szerepét, és ki kell emelni azt is, hogy mindenki Európára tekint. Európától várja a cselekedetet, a, hogy tegyen valamit, és ez nagyon nagy felelősséget ró ránk, de nem csak ránk, hanem az olasz közigazgatás minden szintjén működő hatóságokra. A, kri, a helyzet sok helyütt súlyos és kritikus. Éppen ezért a delegáció tagjai ugyanakkor úgy gondolják, hogy a kormány, az olasz központi kormány nem csak tisztában van a problémával, hanem kész is tenni valamit. A jelenlegi környezetvédelmi miniszter nagyon konstruktív, és mindenképpen az Európai Bizottság és az Európai Parlament támogatását élvezi, kell, hogy élvezze, hiszen ő mindent megtesz annak érdekében, hogy ezzel a hatalmas problémával, a problémák hegyével és a hulladék hegyel is megküzdjön. Ezen felül pedig a lációi, a láciumi speciális biztos nagy munkát végez, hiszen több évtizeden keresztül kezelték rosszul vagy hanyagul a hulladékot, de azok a speciális jogok, felhatalmazások, amelyeket ez a speciális biztos kapott, ellentmondanak az európai jognak, és kontraproduktívá teszik az ő tevékenységét, ezt látni kell. A regionális és a helyi hatóságok ugyanakkor folyamatosan egymásra mutogatnak, mondván, hogy kinek a felelőssége a hulladékkezelés, már pedig az egymásra mutogatás nem sökít abban, hogy minnyáján egy irányba mutassanak, ez pedig a probléma maga, melyet meg kell oldani a nyilvánossága, bevonása nagyon alacsony szinten zajlik, tehát a konzultáció nagyon alacsony szinten zajlik Láciumban is, és a hulladék politika Olaszországban mondjuk ki tulajdonképpen e, depónia, lerakó politika volt, e, és gyakran pedig átmeneti lerakók ezek. Tehát legyünk, fogalmazunk nagyon világosan. A delegáció abszolút ellenzi, hogy bármilyen új szemét lerakót nyissanak bármely említett eh, területen, amelyeket felsoroltam. Különösen az átmeneti lerakókat ellenezzük. És a nemzeti és a regionális hatóságoknak mindent meg kell tenniük azért, hogy a Malág rottai eh, lerakótból eredő károkat megakadályozzák. Végezetül még Nápolyról szólnék néhány szót. Egyetértettünk Nápoly polgármesterével, hogy a privatizáció katasztrofális eredményekkel járt, és ez inkább a bűnözök malmára hajtotta a vizet. Másrészt a közigazgatási hatóságoknak minden gyanúm felülállóaknak kell lenniük, jól kell, hogy menedzseljék tevékenységüket, és átláthatóaknak kell lenniük. Ez sok feltétel, amelynek teljesülnie kell, amelyet teljesíteniük kell, és tisztában vagyunk vele, hogy Olaszország hatalmas kihívás előtt áll, mind pénzügyi, mind igazgatási, kezelési, menedzsment szempontból. Mi a szakbizottságon belül nagyon elkötelezettek vagyunk a peticik benyújtói oldalán állunk, de ugyanakkor az olasz hatóságok és a kollégák oldalán is állunk, hogy egy olyan rövid távú megoldást találjanak, amely hosszú távon is fenntartható lesz. Köszönöm. Köszönöm, Oken képviselő. <laughs> Bánul szeretnék hozzászólni a vitához. Nem kérek hosszú időt, de köszönetet szeretnék mondani Mákis asszonynak a nagyon jó együttműködésért. Nagyon kemény volt ez az utazás, és sok munkánk volt, de rendkívül hasznos volt ez a látogatás. És köszönetet szeretnék mondani olasz kollégáinknak, ők csatlakoztak hozzánk az üléseken, és néha éjszakába menően tanácskoztunk. Mindez erősítette a közösségünket is, illetve az együttműködési szellemet. Mindazokhoz, amit Judit mondott, még egy gondolatot szeretnék hozzátenni. Amikor Nápolyban jártunk, és részt vettünk az ülésen, beszéltünk a polgármesterrel, illetve a regionális környezetvédelmi miniszterrel, és én sokkolódtam ezen az ülésen, hiszen a Rómában folytatott ülés után, amit Judit le is írt, kiderült, hogy a felelősséget eh, mindenki másikra akarja átruházni, senki nem akarja vállalni a felelősséget, eh, igazából nem is eh, röplabda meccserűen, hanem kosárlabda szerűen, a labda pattogott egyik helyről a másikra, úgymond, és amikor Nápolyba érkeztünk, és azt hallottuk, hogy a Nápolyi Regionális Környezetvédelmi Miniszter 550 egy polgármesterrel kellett, hogy egyeztessen csak a saját régiójában, akkor könnyebb volt elgondolnunk azt, hogy miért történtek így a dolgok. Nincs szükség feltétlenül makrórendszerekre, de azt mindenki érti, hogy a felelősségeket nem lehet átlátható módon megosztani egy ilyen típusú administratív struktúrában. Ez egy nagyon fontos szempont, és a jelentésben is kitértünk erre. Amikor az olasz kollégákkal beszéltem, akkor kiderült az, hogy ők tisztában vannak azzal, hogy ez nagyon fontos probléma és jelentős kihívás a közszférában a struktúra miatt. Akik csatlakoztak a tényfeltáró látogatáshoz, el szeretném mondani azt, hogy nagyon fontos volt találkozni a polgárokkal, ez megint csak kiderült, még akkor is, hogyha kis delegációkkal látogatunk a e, helyszínre. Több százan vártak bennünket másfél órán keresztül, várakoztak és e, várták a velünk való találkozót, tehát ez igenis kiderült, hogy az Európai Parlament az egyik legfontosabb szerv, amely a polgárokat e, komolyan veszi és tiszteletben tartja a jogaikat. Azt gondolom, hogy munkánkat értékelnünk kell, azt a munkát, amit a polgárok érdekében végzünk. És a tényfeltáró látogatások igenis növelik az Európai Parlament munkájának respektjét. Köszönöm. Grazie, Oken, do la parola Köszönöm szépen, Oken asszony. Most pedig Brékland kollégának adom meg a szót a bizottság képviseletében, hogy ismertesse velünk a bizottság álláspontját. Köszönöm, elnök asszony! Mi is nagyra értékeljük a tényfeltáró látogatást, különösen egy olyan időben, amikor és erre Mörkis asszony utalt is, visszautaltuk az ügyet az Euróvási Bírósághoz, én nem zárom ki azt a jövőben, hogy hasonló fellépésekre kerül sor, és szívesen megosztjuk ezt a felelősséget. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Angelilli. Köszönöm, Angelilli asszony. Ehm, in realtà speravo di vártam, hogy a bizottság, az Európai Bizottság kicsit tartalmi megjegyzéseket tegyen. Ugye ma, legalábbis én ma kaptam meg ezt a szöveget, nem tudom többiek mikor. Ezzel kapcsolatban azt vártam, hogy az Európai Bizottságnak legyen valamilyen véleménye. Néhány rövid észrevétel magam részéről. Valószínűleg elnök asszony már utalt ezekre a problémákra. Milyen határidőkkel dolgozunk majd a jelentés tekintetében? illetve én már most szeretném elmondani, amit gondolok, talán ez lehet kiindulási alap is. Bizonyos dolgokat majd ezután hozzá kell adni nyilván. most sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy jelenleg Olaszországban döntések születnek, ha december 31-e a utolsó határidő ameddig Malagrottát le kell zárni. Erről beszéltünk az imént, de a látogatás alkalmával is volt erről szó, tehát elképzel, elképzelhető az is, hogy elhalasztják ezt március áprilisra, de objektíve elmondható az, hogy sürgősségi helyzet alakult ki az elmúlt években. Kérdezem, hogy az Európai Parlament EME szakbizottsága milyen pozitív szerepet játszhat abban, hogy megtaláljuk a megoldást, pozitív megoldást. A helyi bolgárok sokat várnak tőlünk, ettől a jelentéstől, talán túl sokat is. És jó lenne, hogyha konstruktív szerepet tudna játszani a petíciós bizottság a lehető legrövidebb határidő alatt. Tudjuk, hogy utána mi is egy általános menetrend áldozatai leszünk, tehát jó lenne, hogyha mi hamarabb elkészülne ez a jelentés. Grazie, onorevole. Köszönöm, Angelili asszony. a bevezetőben nem mondtam el ezt korábban, arról egy jelentés tervezetről beszélünk ugye ma, ez az első eszmecsere, és aztán véglegesíteni kell ezt a jelentést, különböző ajánlásokat kell belevenni, de ezek még nem készültek el, mert jó lenne, hogy egyfajta egyeztető munkára kerülne sor először. Nyilván a mai vitának a következményeit is meg kell majd jeleníteni a szövegben. A következő januári ülésen lehet erre sort keríteni. az az elképzelésünk, hogy ki kell alakítani, hogy mi lesz a módosítások benyújtásának határideje februárban mondjuk, és akkor jobban körvonalazódik, hogy meddig kell befejezni ezt a jelentést, azt hiszem így akkor meg tudunk majd egyezni a kompromisszumokról, illetve módosításokról. Többen nem kértek szót, úgyhogy Merkis asszonynak adom meg a szót, hogy vonja a végkövetkeztetést. Yes, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani a hozzászólásokért, illetve a tényfeltáró látogatáson vállalt munkáért kampánia régióban, illetve Angelini asszonynak is köszönetet szeretnék mondani. Köszönöm szépen, hogy ő is eljött, és nem csak, hogy a látogatását a mai napon is eltökéltségőről tett bizonyságot. Arkin asszonynak is köszönetet szeretnék mondani. Nagyon jó volt az együttműködés, már nem első alkalommal, 2010 áprilisában is, már korábban. Ez a szerep, amit az Európai Parlamentnek be kell tölteni ebben az ügyben, egy nagyon fontos szerep, különösen azért, mert a polgárok eh, elvárásokat támasztanak a parlament felé, mégpedig igen magas elvárásokat. Angeli asszony nagyon jó kérdést vetett fel. Azt gondolom, hogy eh, kiderült az, hogy a puszta jelenlétünk is kivált érzéseket, és a legutóbbi alkalommal nagyon sok európai és egyéb segítség ennek volt köszönhető. Például az a miniszter, aki a témáit felelős, megpróbálja megváltoztatni az olasz törvénykezést, és interregionális támogatást igyekszik szerezni az ügyhöz, míg korábban Olaszországon kívülről kellett támogatást kérni. Az, hogy sikerül neki megváltoztatni ezt a törvényt, ez egy más kérdés. És természetesen az Európai Bizottsághoz is szólok, szívesen megosztjuk az összes anyagunkat, és ez csak egy előzetes vázlat, tovább kell konzultálnunk, nem csak a jelenlévő tagokkal, hanem azokkal a képviselőkkel is, akik most nincsenek itt, és ki kell egészítenünk még ezt a jelentést, mielőtt februárban szavaznánk róla. May, may I very much uh, és a titkárságnak is köszönetet szeretnék mondani még egyszer azért, hogy segítették a látogatást, illetve az utolvos munkálatokért is. Köszönöm, megköszönjük a titkárságot illető köszönő szavakat. Térjük át a következő napi rendő pontunkra. 338 per 2010-es kérelemről van szó, a Plataforma por la Defensa de los Valles Verdes szervezet nevében benyújtott petícióról van szó. A Sierra de Cazorla Nemzeti Parkban, Banhai tartományban folytatott vízkivételes kútfúrásokról van szó. A petíció benyújtá, benyújtója jelen van, Galvez Via úr. Öt percre megadom neki a szót. Gracias, señora presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy lehetőségünk van arra, hogy itt elmondjuk a véleményünket a parlament előtt. 2010 óta tervezzük, hogy az Európai Parlamentben, be, Parlamenthez egy petíciót intézünk. Arról van szó, hogy az Európai Unió egy környezetvédelmi területén, egy nemzeti parkban vízkivétel, illetve kútfúrások történtek, ez tehát közösségű érdekű és jelentőségű területről van szó. Májusban a parlamentben meghallgattuk az Európai Bizottság véleményét, beszámoltak arról, hogy észlelték, hogy szabálysértésről van szó, és elképzelhető, hogy három európai irányelvet is megsértettek a helyi hatóságok. Az Európai Parlament azt is kiemelte, hogy sürgősen fel kell lépni ez ügyben. Környezetvédelmi problémáról van szó, és az úgynevezett védelmi elvről. Tehát gyorsan fel kell lépni, hiszen nagyon komoly és súlyos környezetvédelmi károkat okoz a probléma. A károk azóta is jelentkeznek, május óta, tehát 7 hónapja nem változott a helyzet. Továbbra is nagy mennyiségben vesz neki vizet. Az elképzelés, illetve az engedély 45 liter per másodperc mennyiségű vizet nyerne ki napi 10-12 órán keresztül. Tehát egy nemzeti parkból egy európai véde, európai védettség alá eső területből naponta két olimpiai uszodányi vizet nyertek ki. Az Európai Bizottság szándékai ellenére folytatódott ez a munka, és ez nagyon komolyan, nagyon komoly veszélybe sodorja ennek az ökológiai védett területnek az egyensúlyát. Nos, mint polgárok feltetjük a kérdést, hogy hogyan elképzelhető az, hogy 7 hónap telt el, de még mindig nem kezdte el a szabálysértési eljárást az Európai Bizottság. Ez megérthetetlen. Az Európai Parlament is felhívta arra a figyelmet, hogy mi hamarabb lépni kell. Ennek elére 7 hónapja folyik ez az eljárás. És az előbb említett következményekkel jár mindez. Nos, nem akarok visszajönni az idejükkel, de jó lenne, hogyha a bizottság most már tényleg megnyitná ezt a szabálysértési eljárást. Jó lenne, hogyha az európai, jó lenne, hogyha az európai jogot tiszteletben tartanák a spanyol hatóságok, megtennék a szükséges lépéseket, és mindenképpen garantálni kell azt, hogy tiszteletben tartsák ezen nemzeti park, ezen védelt terület értékeit, amelyről természetesen szólnak európai irányelvek is. Hogyha meg akarjuk őrizni ennek a parknak, a nemzeti parknak az ökológiai integritását, akkor el kell érni azt, hogy ez a vízkinyerés a parkon kívül történjen, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenképpen a, védeni fogjuk a park ökológiai értékeit. Az Európa oldalt megnéztem, weboldalt megnéztem, amelyet ugye, amelyhez eljuthat bármelyik európai polgár. Elolvastam, hogy hogyan, milyen ajánlásokat fogalmaznak meg az irányelvek alatt. Nos, elképzelhető ennek értelmében az, hogy egy védett területen kívül intézkedjenek az európai hatóságok, de elképzelhető, hogy ezen parkon kívüli fellépés hatással van a parkon belül található fajok életére. Azt kérjük, hogy a bizottság gyorsan járjon el, és járjon el, hogy a, e, hogy a szobaforgó tagállam járjon el, és gyorsan járjon el, olyan megoldásra van szükség, amely a szóba forgott terület teljes integráció, teljes integritását biztosítja, és el kell érni azt, hogy véget vessenek ennek a vízkinyerési gyakorlatnak, ami az elmúlt hét hónapban tapasztalható volt. Erről köszönöm szépen, köszönöm, hogy betartotta az öt percet. Szervár Mártán, bizottsági képviselő következik. Eh, köszönöm, elnök asszony. Valóban májusban jártunk itt, hogy benyújt, bejelentsük a parlamentben, hogy szabásértési eljárást indítunk azon tényekkel kapcsolatban, amit az imént hallottunk, tehát hogy a közösségi környezetvédelmi jogszabályokat megsértették. Ez nem történt meg, mert nem tudjuk pontosan, hogy a víz kinyerés milyen környezeti hatással járt, nem tudjuk, hogy a, ezen a területen ö, élő fajokra milyen hatással van mindez, illetve hogy a helyi vízkészletre milyen hatással van ez. Arra kértük a szóban for, az érintett helyi hatóságokat, hogy, tegye, hogy tegyenek lépéseket, vessenek véget a vízkinyerésnek. Hú, júniusban egy Együttes ülésre került sor az Európai Bizottság képviselő és a helyi hatóságok között, tehát arról volt szó, hogy mikor tudják megszüntetni ezt a vízkinyerési gyakorlatot. Nos, nem feltétlenül jelenti a szabálysértési eljárás azt, hogy mindenképpen bíróság elé citáljuk az érintett tagállamot, és a június ülésen a spanyol hatóságokkal megbeszéltük ezt a kérdést. Júliusban megérkeztek a dokumentumok, és ezeket később majd meg is magyarázom. Szeptemberben plusz információt kaptunk, felfrissítették a petíciót, ez nagyon hasznos volt. Tíz nappal ezelőtt pedig egy újabb dokumentum érkezett. Ugye a hatóság, illetve a panasz benyújtók is nyújtanak be információt, ezeket a bizottságnak minden esetben tudomásul kell vennie, illetve figyelembe kell vennie, és vissza kell jelezni, hogy megkaptuk ezt az információt. Nos, hogyha ez nem lenne így, akkor egy korábbi álláspont alapján kéne működnünk, dolgoznunk, nekünk pedig nyilván az a, az érdekünk, hogy minden egyes információ elemet elemezünk, és az utóbbi csak tíz nappal ezelőtt érkezett. Nos, a spanyol hatóságok úgy vélik, a konfederácián hidraulikáról van szó, hogy egy tanulmányt fognak elkészíteni azzal, kapcsolat, azzal kapcsolatban, hogy vajon van-e valós kapcsolat, tényszerű kapcsolat a vízkivétel és az ekológiai problémák között, amelyek jelentkeztek a helyszínen. És ez a tanulmány lehetséges megoldási lehetőségeket is felkínál majd. Egyébként tagadhatatlan volt, hogy környezeti károk merültek fel, de nem volt egyértelmű, hogy a vízkivétel és a környezeti károk között mi a kapcsolat. A bizottság megtörtént, a, tehát elkészítették a tanulmányt, ezt megkapta a bizottság, és a magió forrás nál történt vízkivétel, illetve a környezeti károk között egyértelmű kapcsolatot állítottak fel, viszont egyéb források esetében nem volt ennyire egyértelmű a kapcsolat. Későbbi felmérésekre, vizsgálatokra van szükség. Ezeket mi hamarabb megteszik majd a hatóságok. Néhány kiigazító lépésre is sor kerül, amíg nem születik meg a végleges megoldás. A nyári időszakban például az érintett helyszínen nem lesz vízkitermelés, aztán megállapítanak egy minimum vízszintet, ami alatt egyáltalán nem lehet vízkinyerést végezni, illetve hogy hogyan lehet a kinyert vizet valamilyen módon megőrizni. Nos, a helyi hatóság számos intézkedést tett az tanulmány után, miről is van szó, időlegesen a nyári időszakban, amelynek októberben vége van. Mindent megtesz azért, hogy a jelenlegi helyzet romlását megállítsa, egészen addig, amíg a plusz tanulmány eh, nem készül el. Miről van szó? Nyomon fogják kísérni azt, hogy eh, hogyan alakul a eh, felszín alatti vizek mennyisége 2013 márciusáig. A harmadik lépés pedig az alternatívák föltárása, hol lehet még máshonnan kinyerni vizet. Ezzel kapcsolatban még nem kapott információt a bizottság, és ennek eredménye lehet az, hogy végleges intézkedéseket tesz a helyi hatóság, például máshová helyezik át a kutakat, vagy bármilyen más megoldás is elképzelhető. Aztán szankciókra is sor került, illetve ö, hiba kiigazító ö, intézkedésekre, annak érdekében, hogy megpróbálják mégis visszanyerni az elveszett víz mennyiségét. Nos, nagyon nagy mennyiségű információ jutott el hozzánk, sokszor átfedés is van a bizottsághoz érkezett információk között, megpróbálunk nagyon gyorsan dolgozni, a lehető legrövidebb idő alatt ezeket eh, elemezni, tartjuk a kapcsolatot a spanyol hatósággal, és célunk az, hogy mi hamarabb eh, véget vessünk a kútfúrásnak, illetve a víz kinyerésnek, és, hogy ne legyen, és megpróbáljuk elérni azt, hogy ne legyenek újabb kútfúrások. Nos, nyilvánvaló az, hogy az engedélyezett kútfúrás úgy történt meg, hogy nem történt hatásvizsgálat arról, hogy milyen következményi lehetnek ennek a tevékenységnek. Erre az ex ante, ex ante elemzésre mindenképpen szükség lett volna, de hogyha már konstatálták, hogy legalább az egyik kútfúrás helyszínén gondok jelentek meg, legalább akkor plusz vizsgálatokat kellett volna kezdeményezni, hogy alternatív megoldást találjanak. Azért fontos ez, mert úgy véljük, hogyha folytatódik a vízkinyerés, akkor a a habitat élőhely irányelvben foglaltak nem teljesülnek, hiszen nem megfelelő óvatossággal járnak el a helybéli hatóságok. Egyébként pedig bizonytalanság esetén, tehát amikor nem biztos abban egy hatóság, hogy milyen hatásai lesznek tevékenységén, akkor mindig vizsgálatot kell folytatni. Lefolytatni. Tehát előzetes vizsgálatokat kell minden esetben lefolytatni ilyenkor, és hogyha nem megfelelő, pontatlan, nehezen értelmezhető az a vizsgálati eredmény, amit megszerez ilyenkor a hatóság, akkor mindig olyan döntést kell hozni a hatóságoknak, hogy elképzelhető, hogy káros környezeti hatásai lesznek egy-egy fellépésnek. Ez az irányelv 6 per 4-es, 6 per 2-es cikkében is benne van. Gyakorlatilag még egyszer leszűrtük azt az egész ügyből, amit már májusban is megtettünk. A, a spanyol hatóságokkal folytatott tárgyalások után azonban a, azt gondoljuk, hogy mi hamarabb le fogják állítani a díszkinyerést. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Most megadom a szót Mirán kollégának. Gracias, Presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Nyomon követtem ezt a petíciót, már májusban megismerkedtünk ezzel. A bizottság már akkor rá, bizottság már akkor, táj, bizottságot meg akkor tájékoztatták a helyi hatóságok arról, hogy környezeti változásokról van szó. Tehát voltak változások, de nem elégségesek ezek? Szerintem nyilvánvaló az, hogy a habitát irányelvet egész egyszerűen nem veszi figyelembe a spanyol hatóság. Azt mondják, hogy nincs elég adatuk, de hát ez, ki, ez csak ürügy arra, hogy az irányelvet ne tartsák tiszteletben. Legalábbis mi a zöld frakcióból így vélekedünk erről. Köszönöm. Kezdesz, kolléga? Köszönöm, elnök asszony. Nos, ez egy olyan téma, ahol nagyon fontosak a határidők, az eltelt idő. A bizottság részéről én egyfajta lassúságot vélek felfedezni. Azt hiszem, hogy a petíciót mindenképpen támogatni kell, és azt kell kérni, hogy a szükséges mechanizmusokat beindítsák, hogy megszűnjön a szabálysértés. Egyébként pedig a kapott anyag alapján, nem ismerem pontosan a részleteket, nem tudom, hogy 2012. augusztusában milyen plusz dokumentumok érkeztek. Ismerem a benyújtott eredeti anyagot, de több részletről nincs tudomásom. Minden esetre ha megnézem, hogy a spanyol kormány milyen anyagot adott le 2012. augusztusában, akkor azt olvashatjuk, hogy az egy liter per másodperces vízhozamot garantálni kell a Magillo forrás esetében. Hát, ugye itt egy literről van szó, elnézést, 41 literről van szó, 41 litert vonnak ki éven vonnak ki a forrásból. Ez azt jelenti, hogy hát nem igazán van meg az akarat arra, hogy megoldják a problémát. Aztán a nyomonkövetési terv, ugye ez 2013 márciusáig érvényes, anélkül, hogy igazi komoly intézkedéseket, védelmi intézkedéseket tennének, pedig hát ez lenne a vezér elv, erre utalt az imént, imént az Európai Bizottság is. Ez elég furcsa. Felhívnám arra a figyelmet, hogy ilyen helyzetben, amely, amikor a természeti környezet szenvedhet komoly károkat, a Sierra Cazona völgyeiről van szó jelen esetben, jó lenne, hogyha kicsit hatékonyabban viseltetnénk ezen ügyek iránt, tehát gyorsabban kéne fellépni, és arra kérem a bizottságot, hogy további késlekedés nélkül kezdjék meg, indítsák el a szabálysértési eljárást. Ne várjanak. Ne várják meg, amíg visszafordíthatatlan lesz a helyzet. Köszönöm. Köszönöm. Mások nem kértek szót. A petíció benyújtójának adom meg a szót, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először az imént szóló képviselő úrnak szeretnék válaszolni. Egyet értek vele. Az, hogy az, hogy ö, egy liter per másodperces lelassításról van szó, amikor 41 liter per másodperces ütemű a vízkivétel, hát ez viccnek is rossz, pedig hát ez a, ez a javaslat érkezett. Intézkedni kell, és vizsgálódni, elemezni, ezt korábbra vántuk, de hogy egyfolytában halaszgatunk, halaszgatunk, hogy márciusig halasztjuk ezt el, hát ez nagyon aggaszt minket. meghallgattam a bizottság beszámolóját. A bizottság továbbra is szükségesnek tartja a szabálysértési eljárás indítását, és odafigyeltem arra is, amikor azt mondta a bizottság, hogy hamarosan bekövetkezik ennek az eljárásnak az indítása. Hát remélem, hogy így lesz. Sürgősségi helyzetről van szó, nagyon komoly veszélyekkel járna az, hogyha nem tennék ezt meg. Aztán elvi kérdésnek tartom azt, hogy a megoldás kielégítő legyen. A, a hatóságok, a spanyol hatóságok arról számítottak, arról számoltak be az Európai Bizottságnak, hogy az megoldásként merül fel az is, hogy áthelyezik máshova a kutakat. Tehát a parkon kívül helyeznék el ezeket a, kut, a kutfúrásokat, tehát ez lehet, hogy elsőre szimpatikusnak tűnik, de az irányelvről szóló útmutatásban az is benne van, hogy bár a védett zónán kívülre helyezik el a kutfúrást, vagy a védett zónán kívül lépnek fel, meg kell vizsgálni azt is, hogy a védett területen belül milyen hatása lenne ennek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönet a bizottság képviselőjének is. Nagyon részletes petícióról van szó. Egyrésztről azt halljuk, hogy komoly veszélyekről van szó, másrésztről pedig hát egyfajta bürokratikus tehetetlenségről is van szó. Mindenképpen reagálni kell arra, amit a, amivel amit a polgárokat mozgatja. Nos, Remélem, hogy az Európai Bizottság hasznosnak találja, találja azt, amit a, azt a dokumentációt, amit az európai, illetve a spanyol polgárok nyújtanak be rajtunk keresztül, és várjuk a gyors válaszokat. Természetesen nyitva, tart, nyitva tartjuk ezt a petíciót, ahogy a kollégák is kérték, de próbáljuk nyomon követni a helyzetet, mi oldalunkról magunk is megkeressük az Európai Bizottságot, illetve a spanyol hatóságokat. Tehát arra azt próbáljuk elérni, hogy kicsit nagyobb nyomás helyezkedjen a helyi hatóságokról, hogy véget vessünk ennek a gyakorlatnak. Köszönöm, köszönöm. Következő pontunk 813 per 2008-as számú petíció a petíció, pe, petíciót John Bryan nyújtotta be. Elnézést, elnézést. A vitára később kerül sor. Tehát a tízes pontban lévő három petíciót külön kezeljük. A 813 per 2008-al kezdjük, amelyet John Bryan nyújtott be. Meg is adom neki a szót 5 percre. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy ismét felszólalhatok a Petíciós Bizottságban. Aggályom onnan ered, hogy az EFSA um, GMO uh, szakbizottsága olyan ad, ajánlásokat ad ki, amelyekben sem a szakipar, sem a lakosságok, lakosság nem hisz. Az is kiábrándít, hogy a bizottság egy sor GMO-t engedélyez, és ezzel komoly veszélybe helyezi a környezetet és a emlősöket, és az EFSA és az Európai Bizottság figyelmen kívül hagyja azt, hogy a közvéleményben nagy ellenérzések horgadnak fel ez ellen. Múlt évben hat pontot foglaltam össze az EFSA tevékenysége ellen, és ráutaltam, meg bemutattam, hogy az iparág befolyásolja a szakértői véleményeket, ez nem felel meg a tudomány és etikának sem. Az EFSA és az Európai Bizottság semmit sem tettek, hogy aggájaimról, aggájaimat megválaszolják, habár kis lépéseket tettek. Szerellini professzor és mások az első hosszú távú tápanyag és toxikus tanulmányt készítették el az NK603-as génmódosított kukoricáról, amiről bemutatták, hogy a patkányokra toxikus hatással van. Ez az anyag amely peer review-n is keresztül esett, nagyon alapos, és minden tudományos és etikai normának megfelel. Az eredmények senkit sem jel, leptek meg, jelesül arról, hogy a rantap súlyosan toxikus a nem célorganizmusok számára is. A hatások biológiailag előrejelzőzhetőek, ha bár az EFSA és az Európai Bizottság továbbra sem akar róluk tudomást venni. Amikor a Szeralini anyagot publikálták, arra kértük az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Szeralini tud, tanulmányban szereplő felismeréseket, és helyezzen ki moratóriumot a GM anyagokra, és új genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó információkat kérjenek be, és ilyen módon a Szerelini tanulmány adatait vegyék figyelembe. A bizottság tanulmányozta ezt az anyagot, de ennek ellenére a rákövetkező hetekben az EFSA további GMO-kat engedélyezett, mint semmi sem történt volna, és egy hónappal később a bizottság a különböző GM kukorica variánsokat engedélyezette. Ez nem csak tudományosan volt felelőtlen, hanem azt mutatja, hogy a bizottság és az EFSA az óvatosság elvét sútba veti. És még ezután rosszabb események is történtek, hiszen októberi levelünkben az EFSA, revelünkre az EFSA úgy reagált, hogy csak a kárt próbálta menteni, és diszkreditálni próbálta Szerelénit és szerzőtársait. Egy semmilyen módon nem ö, tisztességes tudományos választ adtak, és ezt azonnal gyors választ adtak erre az eszély szerzői. Hipokratikus képmutató volt az Európai Bizottság, azzal vádolták a szerzőket, hogy nem tudnak megfelelni egy laboratóriumi protokollnak, ugyanakkor teljes adatbázist kért a francia kutatóktól, ugyanakkor ez a Monsanto NK603-as dossziéban már szerepeltek, de még rosszabb történt, kiderült egy holland kormányzati weboldal meghekelése során, hogy az EFSA, Andrew Chesson, Perg Bergman és egy sor EFSA munkatárs dolgozott ebben a csoportban, tökéletesen figyelemben kívül hagyva az érdekösszeütközésekre vonatkozó elveket, és a szerelini tanulmányt ilyen módon hatástalanítani akarták. Egy telefonkonferenciát tartottak, amelynek a célja az volt, hogy az EFSA és a bizottságra háruló kárt mellőzzék, és megőrizzék azoknak a reputációját, akik az elmúlt évtizedekben a GMO-kat támogatták. Ezen közben az Európai Bizottság média hatóságai Szeralini professzort akarták eh, diszkreditálni, eh, hiteltelíteni. Tudjuk, kik felelősek ezért a kampányért, amely kampány november 28-ába kulminált az EFSA nyilatkozatában az EU-nak eh, mérlegelnie kell ezt a tanulmányt, hiszen az önjelölt csoport semmilyen módon nem tekinthető megbízhatónak, és semmiképpen nem, és reméljük, hogy ez nem a parlament kijelentése. Itt a, visszaéltek a hatalommal. Ezek alapján azzal vádolom a bizottságot és az EFSA-t, hogy egy nagyon alapos és mélyreható kutatást akar diszkreditálni, annak érdekében, hogy az EFSA NK 603-as értékelési folyamatot megőrizze, a látszatát megőrizze, és ezzel a tudományos etikára hány, de hány az európai fogyasztók biztonságára is. Az én családom és én úgy gondoltuk, hogy a közegészségügyet az Európai Bizottság fő prioritásának tekinti, közben pedig kiderült, hogy hatalmas közpénzekkel a korrupt GM iparágat védi, és az EFSA döntéshozóinak és a GMO panelistáinak, kutatócsoportjának, a tagjainak a, a reputációját védik holott ezek el, elfogultak és inkompetensek. A GMO panel nem felel meg a célnak, és meg kell szüntetni, mielőtt további kárt okoz. Mit tehez a petíciós bizottság ebben az ügyben, nem tudom, de kérem, hogy gyorsan lépjenek fel az Európai Bizottság és az EFSA ellen, akik nem látják azt, amit más nem lát, amit más lát, mert egész egyszerűen behúnyják a szemüket. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most megadom az Európai Bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, Szeretnék emlékeztetni arra, illetve felhvni John Bryan úr figyelmét arra, hogy az EFSA nem vádolható azzal, hogy az ipar számára előnyös döntést hozott. Az EFSA független szerv, és tekintettel van különböző panel, panel különböző tagjainak véleményére. Nem egyetlen véleményről van szó, hanem különböző vélemények összegzéséről. Az EFSA feladata a panel tagjainak kiválasztása, egy kiválasztási eljárás keretében, ez nagyon szigorú, és ebbe beletartozik az érdek, érdekekről szóló nyilatkozat is, annak érdekében, hogy az EFSA megfelelően járhasson el a kiválasztásban. Vannak olyan személyek, akik az EFSA beli tevékenységük után, miután elhagyták az EFSA-t, az iparban találnak munkát, de ez nem tilos. Olyan esetben, amikor rögzített idejű szerződéssel dolgoznak az EFSA-ban, utána szabad joguk elhelyezkedni az iparban, amennyiben szeretnének, illetve az adminisztrációban munkát vállalni. az az irány, amit az EFSA követ az értékeléseknél, a magáncégek által benyújtott kérések megítélésében, nagyon pontos részletekkel felruházott szabályok, és ez ki is derül a második petícióból. Ami a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti, illetve az ezzel kapcsolatos kritikát, egy általános bizottsági szabályzat szabályozza a hozzáférést, és minden tudományos adathoz biztosítják a hozzáférést, amennyiben valaki ezt kéri. Természetesen vannak olyan adatok, amelyek bizalmasak, de ezek nagyon limitáltak, és olyan adatokról van szó, amelyek az adott cég kereskedelmi érdekeit sérthetik, illetve tudományos adatokról, amelyeknek speciális hatása lehet. Szerelin professzor tanulmányozta ezt a GMO-t, és nyolcan kértek hozzáférést a dokumentumhoz, egyet Szerelini úr, és az EFSA hozzá eljutatta az összes információt, tehát nem mondhatjuk azt, hogy az EFSA eltitkolja a tudományos adatokat a petíciók benyújtásánál, illetve a petíciók benyújtói előtt. Ami a takarmányokhoz való hozzáférést illeti, a GMO-kat, ezzel kapcsolatban de Brian úr már felvetett bizonyos válaszokat is, és én emlékeztetnék a következőkre. Az Európai Unió Számos kutatási projektet, független kutatási projektet finanszírozott a GMO-k közegészségügyi hatására 20 éven át, és a kutatási főigazgatóság kollégái finanszírozták ezeket a projekteket. A legutóbbi két program, a GRASS nevű program, illetve a GMS Food program, tehát bizottság feladata a független tudományos tanulmányok finanszírozása. Végezetül pedig szeretnék Szeralini eh, professzor úr munkájáról beszélni. Szeralini professzor eh, tanulmányának eh, tartalmát a nagy nyilvánosság elé tárták a sajtóban, és a bizottság aggódott az eredmények miatt. Nagyon sok ember láthat ezeket a fotókat óriási tumorokról. A bizottságot és a közvéleményt ezt a tanulmány és eredménye jelentős mértékben aggasztották. Az efsa arra kértük meg, hogy egy rövid határidőn belül mm, nem hat hónapon belül, hanem két-három héten belül véleményt kellett készíteniük erről a tanulmányról készített az EFSA egy első vélemény, amit megerősítettek az elmúlt héten egy második véleményben, és ez a vélemény összhangban áll hat tagországi kutatóintézet véleményével is, illetve harmadik országok kutatóintézeteinek véleményével Ausztrália, Új-Zéland, Brazília, Kanada és az USA is készített tanulmányokat. Bizonyos tudományos ügynökségek az EFSA véleményét erősítették tehát meg. Éppen ezért a tudományos közösségben igenis van egy olyan vélemény, amely ugyanaz, mint az EFSA véleménye, és ez megerősít bennünket hiszen természetesen ki akartuk deríteni azt, hogy az FC-t, EFSA-t eh, meg lehet-e vádolni azzal, hogy a eh, biotek ágazat számára kedvező döntést hozott, tehát az ipar számára kedvező vélemény, véleményt hozott. Meg vagyunk győződve az EFSA véleményének helyességéről, ez alátámasztott véleményt, és visszautasítjuk azokat a vádakat, mi szerint az EFSA együttműködött volna az iparral, Szeralini professzorral szemben. A Szankó főigazgatóság feladata a közegészségügy védelem. Őket is támadták, és a különböző cégek is megpróbálták megtámadni a bizottságot, illetve az Európai Bíróság elé járultak Úgy tűnik, hogy ebből mi kerülünk ki győztesen. Mindazok a támadások, amelyek a bizottság ellen irányultak, mindegy, hogy a GMO-król vagy a növényvédőszerekről van ez szó, azt mutatják, hogy ezek a cégek úgy érzik, hogy túlságosan szigorú a bizottság, viszont igazat adnak nekünk. Tehát visszautasítjuk ennek a petíciónak az álláspontját. Um, konspirációs elméletekkel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, miszerint az efsa ne lenne független úgy érezzük, hogy ami a probléma kezelését illeti, minden energiánkat bevetettük annak érdekében, hogy megvilágítsuk ezt a problémát, illetve Szerelini professzor tanulmányát megvizsgáltuk, Viszont, viszont mivel említettem, hogy nem csak az EFSA, hanem más tudományos kutatóintézetek is hasonló véleményt adtak, arra ösztökél bennünket, hogy úgy érezzük, hogy az említett eljárás nem különösebben tudományos értékű, illetve a petíció tartalma sem. Köszönöm. Köszönöm, Taylor kollega. I do beg a pardon. I could... Elnézést szeretnék kérni, nem hittem a saját fülemnek, de hát köszönöm szépen a bizottságnak azt, amit elmondott. Én mind Brian Jones, Brian Jones két petícióját már, és a harmadik petíciót is támogatom. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség kockázat elemzéseket hajt végre, az élelmiszer és a, és a állattakarmány tekintetében, és olyan döntéseket hoz, amelyek az több millió euró EU állampolgár egészségét veszélyeztethetik. Először is, igen, aggaszt engem, hogy a GMO-kkal kapcsolatosan a EFSA, legalábbis ez, ez áll a petícióban, nem megnyugtatóan dolgozik, és meglehetősen felkavar, hogy a bizottság a szereléni jelentést komolytalannak állítja be, hiszen a bizottság túl gyorsan jut arra a következtetésre, hogy Szeralini rossz módszertannal jutott a következtetéseire. Azt gondolom, hogy ez túl kapkodó eredményre jut a bizottság, hogyha figyelembe veszük, hogy ezek a termékek, amelyeket takarmánynak és élelmiszernek adnak el, akkor ezt komolytalanak kell mondani, hogy ilyen gyorsan ítélkezzünk. Az óvatosság elvének nem felel meg a bizottság és az EFSA, pedig erről beszél a petíció benyújtás, és éppen ezért nagyobb figyelmet kell fordítani ezekre a tényekre. A szerelőni jelentés negatív, hosszú távú kihatásokról beszél a kukorica tekintetében, az EFSA erre fityet hány. A bizottság meg azt mondja, az EFSA egy független testület, amelynek hinni lehet, de hogyha az EFSA ezt mondja, hát ugye nem, nem fognak mást mondani. Tehát, hogyha elfogultak volnának, vagy hogyha a a súlyos érdekeket képviselők befolyás alatt állnának, ezt nem vallanák be, hát ez nyilvánvaló. Sok tucat független kutató egy nyílt levelet írt alám, amelyben Szerelini módszertana mellett törnek láncsát, és eredményeit támogatják. Nem tudom, hogy hova juthatnánk, hiszen hallottuk azt a vádat, hogy az EFSA elfogult volna, hallottuk, hogy a bizottság azt mondja, hogy az EFSA nem elfogult, és végezetül a szegény fogyasztó kerül veszélyben. Erről szeretnék valamit hallani, hogyan lehet ebből kievéckelni ebből a helyzetből. Talán vizsgáljuk meg a GMO panelt az EFSA-n belül, az GMO szakértői testületet, és helyettesítsük velük őket olyanokkal, akiknek nincsen személyes érdekük, nem köti őket személyes érdek a gémódosított szervezeteket előállító iparákhoz. Éppen ezért az új Szankó biztos szólítom fel, Borgurat, hogy hogy kötelezze arra a cégeket, hogy hosszú távú kutatásokat végezzenek. A patkányok, amelyeknek a képe agyunkba égette aggasztó képet mutattak, nem hosszú távú következmények ezek, hanem rövid távú következmények, és nagyon furcsálom, hogy a bizottság csak így bal kézről elhárítja ezeket a komoly aggályokat. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök asszony. 2010-ben az Európai Bizottság intézett hozzánk egy levelet. Mm, Abban azt írta a bizottság, hogy úgy véli, hogy az emberek és az állatok egészségének védelme abszolút prioritást élvez, és elkötelezi magát annak érdekében, hogy a GMO termékek csak akkor kapjanak engedélyt, hogyha semmilyen veszélyt nem jelentenek az emberek vagy az állatok vagy a ö, egészségére vagy a környezetre. Ezt az állítást csak támogathatja a parlament, én bizonyosan támogatom, és ez az iránytűnk, a GMO termékek és az emberi egészség összefüggésében. Nos, azt hiszem, hogy ez a példa is rámutat arra, hogy az elővigyázatosság elvét mindenképpen vigyelembe kell venni. Nem szabad elhamarkodottan állást foglalni. Ilyen komoly, súlyos kérdések esetében, mint amivel, ami például itt a szerelmi jelentéssel kapcsolatban előkerül. A bizottság az imént kifejtette a véleményét, és elmondta, hogy nagyon komoly érdekek ütköznek most össze, mindenféle érdekekről van szó, nem szeretném ezeket most itt elemezni, de úgy gondolom, hogy ez az érdek összeütközés nem csak most nyilvánul meg, hanem már korábban is volt erre példa. Tehát mindenképpen óvatosnak kell lennünk, hogy mielőtt még levonjuk a végkövetkeztetést. Tudjuk, hogy megosztott a tudományos társadalom, a tudományos vélemény, és vannak olyan tudományos művek, amelyek más következtetésre jutnak. Nos, úgy vélem, hogy az EFSA-nak is óvatosan kell eljárnia, nem szabad elhamarkodottan állást foglalnia talán további információkat kell bekérnie az európai tudományos világgal, továbbra is konzultálnia kéne, főleg a, az állami egyetemi szférára gondolok, amelyeknek nincsenek közvetlen érdekeltségei a GMO ágazatban. Tehát kettős elővigyázatossági és óvatossági követelményről van szó, ez a téma. Továbbra is nyitott maradt. További információra van szükség, további vizsgálódásra, és ne gondoljuk azt, hogy ez egy végső és lezárt álláspont. Éppen ellenkezőleg véljük úgy, hogy ehhez a témához további vizsgálódás szükséges. Jobban kell ezt tanulmányozni, illetve az elővigyázatosság és az óvatosság elvét kell alkalmazni. Talán az is elképzelhető, hogy Szerelini professzort meg kéne ide hívni a parlamentbe, hogy bemutassa, hogy milyen mértékű volt a, a tanulmánya, a vizsgálata, és így saját szemünkkel és fülünkkel tapasztalhatnánk a dolgok valós állását. Köszönöm. Oken. Árkin asszony. I'll do, do it uh, uh, brief. Just have... Csak nagyon röviden. Ami a bizottságot életi a kép, valamire a képességet, illetve képtelenséget, nem arról van szó, hogy itt elköstelen emberekről lenne szó, amikor szeretnénk azt, hogy független vélemény készüljön, akkor ez egy szubjektív kritérium, nem egy objektív kritérium. Dániában is dolgoztunk ezen el alapján, és hogyha valaki ilyen szorosan kapcsolódik az iparhoz, számos EFSA tagról igaz ez, tagra igaz ez, nagyon sokan visszatérnek az iparhoz, és kiderül, hogy a Monsanto van a középpontban, és egy óriási hálózat alakult ki, és a, ez a hálózat nagyon sok érdeket lefed Európában. Nagy nemzetközi cégek vannak jelen, ők a Monsanto-nak úgymond csak mellék ágai, tehát nagyon-nagyon óvatosaknak kell lenniük, lennünk. A Monsanto tagadja azt, hogy a GMO-k úgymond szörny növényeket hoznak létre, ezeket nem lehet normál növényírtó szerekkel kiírtani, és ezeknek a, a, a takarmányoknak a hatékonysága csökken. Nem ezzel foglalkozunk a napi munkánkban. És amikor az emberek egészségéről van szó, akkor a bizottságnak sokkal-sokkal elővigyázatosabbnak kell lennie. Nem lehet pusztán kinyilatkoztatni azt, hogy az EFSA független. Függetlennek kéne lennie, de a függetlenség nem egy, szub, nem egy objektív kritérium, hanem egy uh, objektív kritérium, illetve szubjektív kritérium. A gyógyszeriparra ugyanez igaz, nem egy ember vesz részt a klinikai kísérletekben, tudjuk, hogy ez nem így van, Azt gondolom, hogy nyitva kell, hogy hagyjuk ezt a petíciót, a petíció benyújtóit erőteljesen támogatnunk kell. Mi itt a polgárokat képviseljük, és a polgárok arra szólítottak fel bennünket, hogy védjük meg őket. Mi vagyunk a polgárok bizottsága itt ebben a parlamentben, hogyha nincsen átláthatóság, mert pedig nincsen ezekben az ügynökségekben, és ez itt az egyik legfontosabb ügynökség, az emával val jelentős vitába keveredtünk. Nem tudom, hogy még mindig ott van, ahol korábban még mindig engedélyeznek kell bizonyos termékeket, mint például annak idején a sertési járvány idején. Azt gondolom, hogy sokkal óvatosabbaknak kell lennünk, tehát nem örültem annak, amikor ön azt mondta, hogy az EFSA-ban kedves emberek dolgoznak, nincsenek érdekellentétek, összeegyeztethetetlenség az érdekek között, és önök ezt nagyon jól tudják. Köszönöm szépen, Zéber úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem könnyű az EFSA számára a munka, minden bizonyal, és a bizottság számára sem hiszen itt nagyon konfliktusos témákról van szó, éppen ezért független objektív tanulmányokra van szükség, és ez nem könnyű. Feltűnik az, hogy az EFSZ-et folyamatosan kritikákkal bombázzák, ez tény. Azt gondolom, hogy ügyetlen itt a struktúra, és nagyon remélem azt, hogy a bizottság, az EFSA menedzsmentje és az új egészségügyi biztos végre elkezdenek foglalkozni ezekkel eh, a kérdésekkel, hiszen nagyon fontos az érdeke ellentéteket eh, kiküszöbölni. Arkin azt mondja, hogy az EFSA-ban ne legyen senki az ipar képviseletéből. Én azt gondolom, hogy szigorítani kell a szabályokat, átláthatóságot kell teremteni. Eh, Fruan asszony javaslata nem volt egészen megfelelő. És akkor lehet, hogy esély lenne arra, hogy végre kikerüljön az EFSA a kritika keresztüzéből, hiszen túlságosan vitatottak ezek a témák. Azt gondolom, hogy nagyon sok kolléga véleményét mondom el az Envy-ből, ha azt mondom, hogy állítsanak fel végre egy világos koncepciót a szabályokkal kapcsolatban, illetve utasítsák az EFSA-t arra, hogy ezt megtegye, és ez igaz kéne, hogy legyen az összes többi ügyökség esetében, az EMA esetében, annak érdekében, hogy végre nyugalom legyen, hiszen minden egyes döntés alkalmával újból és újból felmerül a pártatlanság kérdése, ez csorbítja az EFSA hírnevét, illetve az Európai Bizottság szavai hihetőségét is. Második megjegyzésem, megdöbbentő volt a szeralini tanulmány kapcsán, én nem vagyok tudós, de megdöbbentő volt az, hogy az elítélés milyen hamar megérkezett a bizottság részéről, a negatív ítélet. Én örültem volna annak, hogyha részletesebben megvizsgálták volna ezt a tudományos tanulmányt, megvizsgálták volna, hogy a kritika, kritikus pontok hol vannak, hiszen itt nagyon sok konfliktus merült fel, és a bizottságot arra kérem, hogy a kritika fő pontjait, amelyben nagyon sok ügynökség osztozik, ezt számunkra még egyszer világítsák meg, illetve mondják, hogy mely pontokban nem volt igaza a Szeralini professzor tanulmányának. Ami az GMO-k engedélyezését illeti, illetve a hosszú távú hatást, Úgy tűnik, hogy ezt a szempontot nem eléggé mérlegelik, illetve azt a lehetőséget, hogy milyen hatása van a GMO-knak az adott bidító, biotópra, a klímára, a regionális adottságokra, és fontos lenne végre ezt is megvizsgálni. Egy olyan technológiáról van szó, amelynek súlyos hatása van az egészségünkre, a környezetünkre, és különösen óvatossággal kell, hogy eljárjunk az elővigyázatosság elve egészen egyértelmű, amennyiben bármi kétály merül fel, fontos, hogy az emberi egészség, a környezet javára döntsünk, de ha döntést hozunk, akkor ez nem szabad, hogy kétségekkel terhelt legyen. Egyre több tagország van, aki elutasítja a GMO-kat, és a tagországok is vitáznak egymás között. Éppen ezért a e, bizottságnál végre meg kéne, hogy konduljanak a vészharangok, és politikai szempontból elfogadhatatlan ez a helyzet, egy döntéssel ezt nem lehet megoldani, moratóriumok vannak, senki nem tartja be a szabályokat, és mindenki össze-vissza jár el ez az emberek, a tagországok és a cégek számára sem pozitív helyzet. Fontos, hogy elkezdjük tehát ezt az alapvető vitát, és végre kiszabaduljon az EFSA ezekből a kritikából, kritikákból. Ami a technológia gazdaságosságát illeti, ez tulajdonképpen az európai mezőgazdaság megmentője kéne, hogy legyen. Én azonban kételkedem ebben olyan tagországok, amelyek más gondolnak erről. Nagyon fontos ezeket az adatokat begyűjteni, és én is azt kérem, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, illetve foglalkozzunk ezzel itt a szakbizottságban még. Mrs. Miranda. Gracias, president. Köszönöm szépen, elnök asszony nem csak közérdekről van szó, hanem választóink, em, választóink jogainak védelméről is van, szó van. Választóink mezőgazdászok, eh, vagy egyszerű fogyasztók. Nos, én a krumpli kérdéséről szeretnék beszélni. Európa egyik legnagyobb burgonya termelője a hazám, és a eh, GMO-kkal kapcsolatban el kell mondjam azt, hogy egyáltalán nem egyértelmű az, hogy hogy különül el a hagyományos termelés, illetve a GMO termelés. A jogszabály értelmében ennek egyértelműnek kéne lennie. Hogyan lehetséges az, hogy egyetlen ö, gazdaságon belül elhelyezkedjen, elhelyezkedhessen mind a kettő? Nincsenek korlátok, nincsenek akadályok. A különböző gazdaságok innen-oda csaponganak egyszer. GMO termékeket termesztenek, máshol hagyományos termékeket. Ez megengedhetetlen. Szeptember 6-án történt egy bírósági ítélet, amely kimondja azt, hogy külön engedély kötelesek a GMO termékek. Külön eset a méztermelők esete. Galíciában kísérletek történtek, erre nincs lehetőség engedély nélkül. A GMO termékek egy új burgonya fajra, faj esetében is nyitottá váltak. Olyan burgonya burgonyáról van szó, amelyet papír termelésre használnak. Milyen mezőgazdaságot szeretnék Fenntartható mezőgazdaságot? Vagy olyan dolgokat szeretnénk termeszteni, amelyek kísérlettárgyát képezik. Emberekre, illetve vállalatokra vonatkozóan. Még egy dolog, szeretnék egy fontos kérdésre utalni. Nagyon fontos a elemzés miután még tudományos bizonytalanságról van szó azzal kapcsolatban, hogy a környezetre, illetve az emberi egészségre mennyire ártalmas mindez, ezt nagyon sok képviselő itt elmondta, vegyük ezt figyelembe, köszönöm. Grazie. Köszönöm. Egy percre megadom a szót a benyújtónak, a petíció benyújtójának. Thank you, Chair. Um... Elnök köszönöm, köszönöm szépen. Nagyon csalódott voltam a bizottság válaszától. Úgy tűnik nekem, elnök asszony, hogy egész egyszerűen egy követ fújnak a érintettek folyamatosan ugyanazt mondják, tudjuk, hogy mit teszünk, tudjuk, hogy az EFTA mit, EFSA mit tesz, az EFSA-ban meg kell bízni, tehát miért kérdezünk rá arra, hogy mit tesznek, mondja a bizottság. Nos, attól félek, hogy az EFSA hitelességét sok független tudós megkérdőjelezi, és úgy gondolom, hogy a tudományos közösség általi támogatás, melyet az EFSA kap, hamisan állították be Kanada, az USA, Új-Zéland ban nagyon pro-GM szakpolitikák vannak, ők támogatják az EFSA-t, viszont a független kutatók közösségének semmilyen érdeke nincsen a Monsanto vagy más GMO gyártó cégek sikerében, és ők nagyon nagyra érték a szerenéni jelentést, és úgy gondolom, hogy a parlamentnek rájuk kellene hallgatniuk, és remélem, hogy a parlament hallgat rájuk, és megkéri őket, hogy szóljanak hozzá ehhez a vitához. Köszönöm szépen! ezzel lezárjuk a vitát. Minden bizonyal ezt a kérdést nem lehet lezárni, hiszen a bizottság válasza az EFSA viselkedéséről sok kollégákat nem elégítette ki. Éppen ezért fontos, hogy ezt tovább értekeljük ezt a helyzetet. Nagyon fontos, hogy Garces kollega felvetése, hogy találkozzunk a jelentés, a cikk írójával. Azt hiszem, hogy ez egy elgondolkoztató felvetés, hiszen um, így talán um, egy kritikusabb hangot is hallunk a bizottság véleményével szembeállítva, akik voltak éppen az EFSA tevékenységét támogatják. Tehát, hogyha egyetértenek vele a petíciót, nyitva hagyjuk, nyitva tartjuk, és meghívjuk a jelentés szerzőjét, illetve esetleg az EFSZE vezetőit is, azért, hogy szembesítsük egymással az egyes véleményeket. Úgy látom, hogy senki nem ellenzi ezt, akkor ezzel tovább lépünk a két következő petíció taglalására, és ismét Brian Jonesnak adom meg a szót, de kérem, hogy egy kicsikét fogja magát rövidebbre, és ne olvassa fel, amit mondani akar, tehát két percet adok önnek, hogy mutassa be az álláspontját. Itt pedig a 305-2010-es petíció képviseletében szólal fel Jones úr. Thank you, Chair. Um, yes, I'll, I'll try to, try to be... Köszönöm, elnök asszony, igyekszem rövidre fogni magamat. Azt gondolom, hogy a legtöbben megkapták az írásos felszólalásomat, és ez részletesebb. A tudósok 2010-ben um, nyújtották be ezt az anyagot, és az ő nevég, nevükben meg szeretném köszönni a, bizottság, a petíciós szakbizottságnak, hogy uh, napirendre tűzték ezt a kérdést. A rendelet célja az volt, hogy a engedélyezési folyamatot engedélyez, gyorsítsák fel. Ez egy WTO-ban tett, az USA-nak tett gesztus volt, amely nem figyelmen kívül hagyta a tudományos felfigyelések, megfigyeléseket, és ez a dokumentum nem került a parlament vizsgálata alá, és a DG Sanko titkosan kezelte. Az EFSA ezen rendelet megfogalmazásában központi szerepet játszott, és úgy gondolom, hogy az EFSA végül is egy illegális szerepet játszik az EU szakpolitikáinak megfogalmazásában, amelyek a GMO-król szólnak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kockázat elemzési folyamatot mélyrehatóan és megbízhatóan alakítsuk ki, Máskülönben az EFSA, amelyről tudjuk, hogy elfogult az iparág érdekei irányában, fogja befolyásolni ezeket a szabályokat, és az európai állampolgároknak jogukban áll felszólamolni kulcspontok, kulcsészrevételek. Az EFSA a szubstanciális ekvivalensek, valamint az általánosan biztonságosnak elfogadott tudományos fogalmakkal érvel, amely komolytalan. Ugyanakkor a előfordulhatnak olyan változás, változatok a herbicidek alkalmazás által, amelyek toxikussá teszik a növényt, és akár az összetevőit, vagy pedig a kulcs táp elemeit is veszélyeztetik. Az EFSA és az Európai Bizottság az óvatosság elvét vett, dobták sudba ezen irányelv kialakítása során. Ez a végrehajtó, végrehajtási rendelet eh, nem vizsgálja a környezetre való kihatást, eh, és ilyen módon a GM szervezetek eh, biztonságára nem tud megbízhatót mondani. A rendelet alapján mind az iparág, mind a szabályozók figyelmen kívül hagyhatják a statisztikailag fontos adatokat, mondván, hogy ezek biológiailag irreleváns adatok, anélkül, hogy definiálnak, hogy ez mit jelent. A 90 napos táplálási kísérletek kötelezőek a GM szervezetek alkalmazása során, de ugyanakkor az EFSA ezt a szabályt is figyelmen kívül hagyhatja, és ez tökéletesen elfogadhatatlan. Nagyon fontos, hogy a, a tápanyag, illetve a takarmány tanulmányokat végrehajtsák az érintett növény tekintetében, és legyen szíves, fejezze be, mondja az elnök a felszólalását. Kérem szépen, hogy fejezze be most már. Köszönöm szépen, egy sor észrevételem van, de hát akkor a következtetésemre jutok és hogyha meg rákérdeznek, még elmondom, hogy miről van szó. Tehát következtetés. A GM kockázat értékelési folyamat a politikai megfelelés céljait szolgálja, veszélyezteti a meglévő közösségi jogszabályok alkalmazását, valamint a 2008. decemberi környezetvédelmi tanács határozatait is. Az új végrehajtási rendelet oda fog vezetni, hogy a veszélyes GMO-kat is engedélyezik, és ez beláthatatlan negatív következményekkel jár. Ráadásul a szakpolitikákat illegális módon befolyásolják. Éppen ezért kérjük, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a DJ Sankó ne bocsássa, ne próbálja jogerőre emelni, vagy ne bocsássa jogi vitára ezeket a szabályokat, és nagyon fontos, hogy az EFSA GMO testületét olyanokkal helyettesítsük, akiknek nincsen közvetlen érdekük a génmódosított szervezetek gyártásában. Nagyon köszönöm a bizottságnak, hogy elmondhattam Európa más országaiban dolgozó kollégáim nevében ezt a petíciót, és kérem, hogy az itt felvetetteket alaposan vizsgálják meg. Köszönöm szépen, most pedig Mudeli úré a szó. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais reprendre... Elnök asszony, köszönöm szépen. A különböző információkra szeretnék kitérni, amelyekről itt szó volt, amelyet az EFSA iránymutatásaival kapcsolatban hallottunk, az volt a vált, hogy ezek az eljárások ne lennének átláthatók. Nos, hát több kísérleti fázist végrehajtott az EFSA, mégpedig az iránymutatások alapján azt gondolom, hogy nagyon átláthatóak ezek az eljárások, minden szereplő, minden civil szervezet véleményét meghallgattuk, és a parlamentet is bevontuk, bevonták ebbe az eljárásba. Több levelet küldött, küldtek Dali biztosnak, ő volt akkor a felelős illetékes biztos, és természetesen a parlament is meghallgatta ezeket a véleményeket. az iránymutatás elfogadását szolgáló igazgatási eljárást felfüggesztettük a Szeralini tanulmány megjelenése okán, hiszen a toxicitást meg akartuk vizsgálni. Nem mondhatjuk ugyanakkor azt, hogy ez egy USA-nak tett engedvény volt. Az USA, Brazília, Argentínia, Argentina, Kanada ezek, ezek az országok jelentős elő jelentősen próbáltak befolyásolni ezen iránymutatások elfogadását. Mi több, az bizottság iránymutatása ellen szólamoltak föl, és azt mondták, hogy ez nem nyugszik tudományos felismeréseken. Hiszen mi az iránymutatásokat meg akarjuk erősíteni, annak érdekében, hogy a toxicitási kutatásokat is előirányozzuk, 90 napos határidővel ezt az EFSA nem tervezte bevezetni, és a meghallgatott szervezetek felvetésének teszünk eleget itt, hiszen ők, a civil szervezetek és mások azt mondták, hogy az EFSA nem elég szigorú a kérvényezőkkel szemben. Ami ezt az eljárást illeti, már korábban is elmondtam, hogy a tagországokkal vitát folyattunk, mivel meg akartuk várni a professzor tanulmányának eredményeit, annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy ezt módosítani kell -e. És úgy tűnik, hogy ez a projekt később kerül majd vitára. Nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani a projekttel kapcsolatban, elnök asszony. Köszönöm. Úgy tudom, hogy más nem kért szót, és a bizottság beszámoló alapján mindenképpen nyitva kéne tartani ezt a petíciót, hiszen hiszen közösen kéne megvitatni a eljárás további folytatását. Nyitva tartjuk tehát, és a két petíciót, a két ügyet összekapcsoltan kezeljük majd. Köszönöm. Tehát ezzel lezárjuk ezt, ezt a petíciós csoportot, blokkot. Köszönet Brian úrnak a petíció benyújtásáért. Térjünk rá a következő napirendi pontunkra. Iscritta all'ordine del giorno tre három petícióról van szó, amelyet közösen, amelyeket közösen tárgyalunk. 1278 per 2010, 1302-es, illetve 1525-ös mind a hármat 2010-ben nyújtották be, és tárgyuk a tárgyuk a határozott idejű munkaszerződések megkötésével kapcsolatos. Azzal vádolják az olasz hatóságokat, hogy nem tartották be a közösségi jogszabályt. Mária Pizárdának adom meg a szót, az első petíció benyújtója, tessék. Io cominciato a lavorare in qualità di assistente amministrativo. Én kisegítő administratív munkatársként dolgoztam egy olasz iskolában, több éven keresztül, több, ö, ö, több munkaszerződése. Nos, az olasz köztársaság az 1999-es irányelvet sértett meg, amikor ezeket a határozott idejű munkaszerződéseket, amelyekkel ez, engem alkalmaztak, nem tekintette határozatlan idejű munkaszerződésnek. Elnök, kicsit lassabban olvasson, kérem, és kicsit közelebb a mikrofonhoz. Okay. Prevede che i candidati utilmente collocati... Tehát a jogszabályi értelmében ilyen, meg, ilyen meghatározott szerződések alapján alkalmazott munkatársat határozatlan idejű szerződés aláírójaként kell kezelni. Hét éven keresztül dolgoztam a munkadomnál. A tempo determinato stipulato dopo il decorso dei 36 Elvileg 36 hónapig van arra lehetőség, hogy határozott idejű munkaszerződéssel dolgozom, ez ugye túlléptem ezt az időszakot, és gyakorlatilag arról van szó, hogy a munkaadom éveken keresztül kihasználta a helyzetemet azzal, hogy nem adott határozatlan idejű munkaszerződést. Nos, 2008-tól 2011-ig próbáltam, a, e, próbáltam magamnak igazat szerezni, de nagyon sok esetben tapasztaltam hasonló, e, hasonló problémát, más iskolai kisegítőkkel kapcsolatban is, és nem adatott meg a szakmai mobilitáshoz való jog sem. Hm. Nos, az olasz minisztérium úgy véli, hogy az iskolai kisegítők, technikai kisegítők különleges helyzetet élveznek, van egy 2012-es törvény, amely még nem fogadtatott el, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet feltölteni az is, olasz iskolákban az üres kisegidői posztokat. Diszkriminatív feltételek alapján alkalmaztak engem, hiszen nem kaptam meg a mélt, nem kaptam meg a méltányos munkafeltételeket. az én esetemben, mint mások esetében is a megélhetésen forgott kockám, miután a helyzet, a gazdasági helyzet romlott, nem tudom én már családomnak garantálni a megélhetést, és pszichikai és fizikai egészségem is megingott. Jó lenne, hogyha a közösségi jogszabályokat mi hamarabb alkalmaznák az orosz hatóságok, és Fontos lenne az is, hogy amikor a, ha szigorúbb szabályok érvényesülnek az európai jogszabályok értelmében, akkor ezeket bevasalja az Európai Unió a nemzeti hatóságokon. Én úgy vélem, hogy kizárólag az Európai Unió segíthet abban, hogy igazat szerezek magamnak, és az alapjogaimat elismertessem. A jelenlegi helyzet nem kielégítő, saját jogaimmal nem tudok élni. Nagyon hosszú ideig tart a polgári peres eljárás Olaszországban, és a védelem sem megfelelő, a jogvédelem sem megfelelő. Olaszországban továbbra is megvannak ezek a jogsértések, ezekkel, azt gondolom, hogy ezzel Olaszország sárba tiporja közösségi jogszabályokat, és előbbre helyezi, illetve honosítja ezt a jogsértést a nemzeti jogszabályokban. Köszönöm most két és fél percre, következő petíció benyújtája a szó. Köszönöm szépen, elők asszony. Rappresento signora Picáti Valéri asszonyt képviselőm. Katániai területben, Katániai területen dolgozom. 21 éven keresztül kapott miúr szerződéseket határozott időre. Általában szeptember 1-én kezdődtek a szerződések, és augusztus 31-én értek véget, és hat éven keresztül kapott ilyen szerződéseket, és miután nem minősítette a munkaadója határozatlan idejű munkaszerződésnek ezeket a folyamatos újrakötéseket, nem tartotta tiszteletben az európai irányelvet. Évről évre újra, új munkaszerződést kapott, pedig minden egyes szerződést ugyanarra munkára vonatkozott. Kihangsúlyoznám még azt is, hogy a Berlusconi kormány és a Monti kormány egyfajta spending review-t kezdeményezett az állami iskolákban, és azt próbálták elérni, hogy hogy adminisztratív asszisztensek legyenek a kisegítő munkatársak, lecsökkentették ezeket a munkahelyeket, és ezáltal még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerültek ezek a személyek. Minisztériumi rendelet is szentesíti ezt Olaszországban, és nagyon sok legitimitási kétség merül fel ezzel kapcsolatban. Különböző derogációkat ír elő ez a miniszteri rendelet indoklás nélkül, illetve ellentmond ez egy, az alkotmány egyik cikkének, és az alkotmánybíróság ítélkezett már ezzel kapcsolatban. Mi szerint mindig az észszerűség nevében kell eljárni ilyen derogációk idején. Sajnálatos módon azonban nem volt semmilyen ö, megfelelő indoka a minisztériumnak. Az iskolai alkalmazottak, amelyek nem élhetnek mobilitási jogukkal, Szerintük nincs meg a lehetőségük arra, illetve a képzettségük, hogy vertikális mobilitást hajtsanak végre. Egy 2001-es törvény vonatkozik erre. Azzal kapja, azzal olyan összefüggést állít fel ez a, ez a jogszabály, hogy, hogy a versenyvizsgán indulók számát is figyelembe kell venni. Nos, sajnálatos módon ezt az arányt sem vették figyelembe, és a vertikális mobilitási kérelmeket nem szabad versenyvizsgára kezelni, pedig ezt megtette a minisztérium. A vertikális mobilitás egyfajta karrierfejlesztés, nem szabad ezt összekeverni a különböző versenyvizsgákkal. Szeretném elmondani azt, hogy pizzáti asszony helyzete csak egy példa. A vertikális mobilitás, illetve a határozott idejű munkaszerződések folyamatos újrakötése, 36 hónapos időszak túllépésével, akkor is, hogyha ugyanazt a munkát já, végezte el, nem ez az első ilyen petíció ennél a szakbizottságnál. Köszönöm szépen, most a, szak, most a bizottság nevében Tim Retro kapja meg a szót. Thank you, Chair. Um, it is the honor, it's... Köszönöm, elnök úr. Szeretném tájékoztatni a képviselőket arról, hogy a bizottság elindított egy szabálysértési eljárást Olaszországgal szemben. Jelenleg a formális felszólítást küldtük el hivatalos formában, és várjuk a választ a hatóságoktól. Október 25-én küldtük el ezt a levelet a hatóságoknak. Az első formális felszólítás után, illetve a formális válasz után az hatóság részéről kiderült az, hogy ez a probléma bonyolultabb, illetve plusz adatokat kaptunk petíciók benyújtóitól, a jelenlévőktől és másoktól is. A jelenlegi eljárásban a rögzített idejű szerződéseknél a visszaélés lehetőségét próbáljuk meg kideríteni az összes típusú személyzet esetében a, az iskolákban, nem csak a kisegítő technikai személyzetnél. És megpróbáltuk összevetni a, az állami iskolákban, a rögzített határidejű szerződésekkel dolgozók helyzetét, illetve az állandó szerződéssel dolgozók helyzetét. A bizottság nem tud beavatkozni az egyes tagországi esetekbe, megfelelő nemzeti eszközöket, mint az egyeztetést kell használni, annak érdekében, hogy a petíció benyújtói meg tudják védeni saját jogaikat. A második kérdést illetően pedig emlékeztetném a benyújtókat arra, hogy az irányelvnek nem előfeltétele, illetve nem írja elő azt, hogy abuzív jellegű esetekre kell, hogy kiterjedjen, kiterjedjen ez a rögzített határidejű szerződéseknél Felmerül az a kockázat, hogy túlságosan messze megy ez az ügy, és jó lenne a stratégiát áttekinteni olyan esetében, ha hiányzik ez a szempont, a konverzió szempontja az irányelv alapján. Tehát a bizottság az említett intézkedések leírását várja egyelőre, A jelenlegi eljárásban úgymond az olasz hatóságok térfelén van a labda, nekik kell először választ adni az októberben hozzájuk eljuttatott kérdéseinkre. Köszönöm. Miranda. Köszönöm szépen, Miranda asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném kifejezni szolidaritásomat a petíció benyújtás, benyújtóival. tudom, hogy nagyon kritikus helyzetben vannak, ezt említették a petíció benyújtói, benyújtói is, sajnáljuk ezt. Nemrégiben, 2012. október 22-én az Európai Bíróság ítéletet hozott, egy olyan esetben, ami pontosan erről szól. A részmunkaidőben dolgozók helyzete általánosságban előnytelenebb, mint a teljes munkaidőben dolgozóké. Azt hiszem ez ide is vonatkozik. Itt inkább az, ez a, a bírósági ítélet egy spanyol munkavállaló esetéről szólt, itt pedig a határozott idejű munkaszerződésekről van szó, illetve hogy az irányelv bizonyos ö, pontjait nem tartotta be a, hat, a, munká, a munkáltató. Sajnálatos módon a jogszabályok be nem tartása, a szabály, ez nem a kivétel, függetlenül attól, hogy milyen szerződésekről van szó, határozott idejűről vagy részmunkaidőről szól. Szerintem hazugság az, Szerintem, szerintem nagyon rosszat tesz az, hogyha látják azt a hallgatóink, a nézőink, hogy milyen kevés képviselő van itt a teremben, amikor ilyen fontos dolgokról beszélünk. Szeretnénk a zöld frakció részéről, hogyha nyitottban maradna ez a petíció, szeretnénk, hogyha jövőben a vizsgálati jogunk is megmaradna. Kösz. Köszönöm, csak gyorsan, mert folytatni kell. Igen, én is rövidre foghatamat magamat az előttem szólóval teljesen egyetértek. Ha tisztességesek akarunk maradni, akkor látni kell, hogy a határozott idejű munkaszerződéseket véglegesíteni kell egy bizonyos foglalkoztatási idő után. Márpedig ez nem történt meg. Látom, hogy az egyik esetben 7-szer, aztán 11-szer, aztán meg 10-szer ismételték meg a határozott idejű szerződések aláírását, ez tisztességtelen, és az Európai Bizottság éppen ezért kezdeményezett egy irányelvet, hogy ezt megakadályozza. Üdvözlöm, hogy a bizottság nagyon gyorsan reagált, és Olaszország ellen egy szerződésszegési eljárást indított el. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a petíciót nyitva kell hagyni. Végső észrevétel, nagyon, hogy is mondjam, szégyen teljesnek vagy tragikusnak tartom, hogy az olasz állam, az európai állam, európai törvényeket megszegi. Nem egy cég ez, hanem az állam, akinek példával kellene előjárni, és azokat az állam törvényeket sérti meg, amelyeket valószínűleg rá a tanácsban elfogadott. Köszönöm szépen, jár kollégam. Sajnos szorít bennünket az idő, hiszen be kell fejeznünk a munkát, máskülönben a csak itt hagynak bennünket. Úgy tűnik számomra, hogy nincsenek két, kétségek, úgyhogy egyetlen perc válaszadási lehetőséget adok. Kérdezem, hogy mit lehet tenni Lapiszárda asszony jelentésével, hogy milyen milyen lehetőségei vannak arra, hogy jogának ér, érvényt szerezzen. Az olasz állam mit, tesz az el, mit tett az elmúlt években? Én azt mondom csak, hogy az 5.4-es pont, amely 2001-ből származik, egyértelműen kimondja azt, hogy a három éven túl mutató határozott idejű munkaszerződések határozatlan idei munkaszerződésnek eh, nyilvánulnak. Az olasz állam ezt az Európai Uniós eh, jogszabályt nem tartja a tiszteletben, ezzel kapcsolatban kéne valamit tenni. Köszönöm szépen, köszönöm. Mint ahogy elmondta a bizottság képviselője, az egyéni eseteket kizárólag eh, nemzeti szinten a érintett jogi fórumok előtt le, lehet megtárgyalni. A kérdés nyitva maradt. Újdonságokat hallottunk a bizottság képviselőjétől Olaszországgal kapcsolatban. Szabálysértést nyitottak, pontosan azon jogszabályjal kapcsolatban, amit ön is említettek. A bizottság ezen kezdeményezése ezt az egyéni esetet nem fogja megoldani, de remélhetőleg Olaszország ennek hatására be fogja majd tartani az Európai Uniós jogszabályokat. Köszönöm szépen! Ezzel lehetővé tettünk számunkra, hogy egy új hírhez juthassunk. Hát ez nem túl nagy érdem, de jó lenne, hogyha ezen ügyet le tudnánk ilyen, ezen, ennek az ügynek ilyen happy endje lenne. Köszönöm. Még egy, benyújt, még egy bejelenteni való van a B napirendi pontokkal kapcsolatban. A 18-tól 38-ig, illetve a 45-ös pontig a napirendi pontjainkat elhalasztjuk. Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes estét kívánok!